Colegi, putem trece la explicațiile de vot. Kollégák, hölgyeim és uraim, talán akkor térjünk át a szavazatmagyarázatokra most már tényleg. Hogyha valaki szeretné folytatni a beszél, magánbeszélgetéseket, akkor azt kérem, hogy a üléstermen kívül tegye meg. A de jelentés a kapcsolatban Caputónak adom meg a szót elsőként, parancsoljam. Grazie Presidente. Oggi ho votato contro l'importazione... Köszönöm, ma ellene szavaztam. az olívaolaj vámmentes import lehetőségei ellen. Úgy érzem, hogy ez az európai fogyasztók és főként az olasz termelők érdekeivel szembe megy. Púliában már így is elég nehézségünk van az olívaolaj forgalomba hozatálával 2015-ben 80%-kal nőtt a tunéziai olívaolaj eh, import, már így is jelentős eh, kvótamentes eh, piaci hozzáférése van Tunéziának, fennáll a veszélye annak, hogy csalásokkal tovább import érkezik, tisztességtelen piaci verseny, félrevezető származással kapcsolatos információ, azt nem ellenzem, hogy Tunéziának segítsünk, de azt, hogy így, azt igen. Segítsük a tunéziai demokráciát, de azzal, hogy felvásárolunk mindent, ezzel nem sokat segítünk. Monsieur Golnis. Golnis úr. Je, je serai très bref, monsieur le président. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Az a benyomásom, hogy a francia tolmácsolás, mint hogyha nem működne, legalábbis franciául nem tudtam nagyra becsült kollégám kiváló expozéját követni. Elnézést kérek, hogyha így volt valóban. Megpróbáljuk ezt a technikai hibát eh, orvosolni. Hanan úr következik. De... Nu este în sală. Hanan úr nincs itt, nagy szomorúságunkra, ezért Péter Járnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt nagyon nagy az örömünk, amiatt, hogy elfogadtuk a jelentést, hiszen a legjobb fejlesztési segély az a kereskedelem, a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése. A kereskedelmi kapcsolatok gazdasági növekedést generálnak, a növekedés munkahelyeket generál, a munkahelyek pedig jóléthez vezetnek. Más részről azonban tudjuk, hogy a mezőgazdasági termékek importjánál bizonyos kollaterális károk keletkezhetnek a belső piacon, ezekre fel kell hívni a figyelmet. Különösen a gyümölcs és zöldség félék piacán az Európai Unióban túlkínálat uralkodik, és hogyha importálunk, illetve észszerűtlenül importálunk, akkor az árak gyors és nagymértékű csökkenéséhez vezethet mindez. Kérem az Európai Bizottságot, hogy figyeljen arra, oda erre a jelenségre, és kompenzációs intézkedéseket foganatosítsanak a gazdák javára. Köszönöm. Köszönjük, Takula úr következik. Elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm a lehetőséget. Nos, együttműködésünk Tunéziával úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy így módon is segítsük Tunéziát a demokrácia felé vezető rögös úton. Észak-Afrikában bármi ilyen ö, tendenciát mindenképpen támogatnunk kell, ugyanakkor az európai déleurópai olívaolaj termelők megélhetését nem szabad veszélybe sodorni. Minden minőség, mint az megtermelt mennyiség tekintetében nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne romoljon a helyzet. A, a vámtarifamentes kvóták megemelése szerintem túlzás. Kaputó úrra egyetértek. Köszönjük. A Grosztet jelentéssel folytatjuk, Mamikén szólnak adok szót. Köszönöm, elnök úr! Ez a javaslat alapvetően az Európai Uniónak egy újabb erőfeszítése arra, hogy állategészségügyi termékekre vonatkozó szabályokat fogadjunk el. Nagyon gyakran előfordul, hogy állatgyógyászati szereket humán felhasználásra is használnak. Úgy érezzük, hogy a már meglévő gyógyszerekhez való hozzáférés javítani kell, illetve az innovációt és a fejlesztést, az új gyógyszerek kifejlesztését mindenképpen ösztönözni, támogatni kell, nem is beszélve arról, hogy az antibakteriális rezisztencia e, ügyében is van bőven tennivalónk. Ezen a héten beszéltek erről. Hennen úr nincs itt, úgyhogy megint járónak adom meg a szót. Mr. Jár úr? Köszönöm, elnök úr. A mezőgazdaság vállalja a felelősségét. Csökkentenünk kell a gyógyszerek használatát, de két dolgot meg kell fontolni, az arányosságot, a célszerűséget, a kipróbáltságot, és a mellékhatásokra való tekintettel kell lenni, illetve a antibiotikum maradványokra húsban oda kell figyelni. De ezzel csak a probléma egy részét tártuk föl. Nyilván attól még, hogy ez egy részprobléma, attól még ezt is meg kell oldani. Reméljük, hogy jó kompromisszumok születnek majd. Mi a nemzetközi kereskedelmét az antibiotikumoknak csökkenteni akarjuk, kereskedelmüket korlátozni akarjuk, és kettős engedélyeztetési eljáráshoz kötnénk az új szövegben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. Tanaszeszkó úr jelentésvel foglal. Folytatjuk, Posztisil úr kapja meg a szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval az előző témához, az állatgyógyászati szerekhez szerettem volna hozzászólni igazából. Üdvözlöm azt a tényt, hogy irányelvekben ugyan már korábban szabályoztuk, de most már rendeletileg akarjuk ezt az ügyet rendezni. Ugyanakkor az Európai Uniónak nem kell még több újra és újra még több területet szabályozni, a már szabályozott területeken esetleg lehet javítani, pont ezért fogyasztuk e-, ezt a jelentést, ami mellett tudtam szavazni. Különösen örülök annak, hogy a parlament többsége támogatta ezt. Köszönjük, Mamikin úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, az európai gyógyszerészeti ügynökség finanszírozásával kapcsolatos új javaslatokat mindenképpen csak támogatni tudom. Ez egy jelentős javulás, jelentős előrelépés szerintem. Minden tagállamnak megvan a saját rendszere, egy közös nevezőre van szükség, ez világos egységes szabályokra. Azokat a változásokat is üdvözlöm, amelyek az Európai Bizottság hatáskörét csökkentik. Most már egy döntési eljárásban leszünk, nem a végrehajtási aktusok szabályozzák ezt a területet, mint korábban. ezért mellette tudtam szavazni. Hennen úr továbbra sincs a teremben, ezért járul úr következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szerettem volna még elmondani, hogy alapvetően csak támogatni lehet ezt a jelentést. Külön fel szerettem volna hívni figyelmet arra, hogy a mezőgazdasággal kapcsolatos, a mezőgazdaság területen nagyon átlátható, az antibiotikumok területén új szabályokat fogalmaztunk meg. Azt szeretném kérni, hogy azt, amit most, azokat a standardokat, amelyeket a mezőgazdaságban, az állategészségügyben elfogadtunk, ezeket most már alkalmazzuk az emberi egészség területén is, hiszen ott az információgyűjtés, az átláthatóság, a kezelési módszerek területén még nagyon sok a nyitott kérdés, sok adathoz hozzá sem férhetünk, illetőleg csak a biztosítók keresztül férhetünk hozzá ezeket az, ezekhez az adatokhoz. Az állategészségügy itt jó példával jár elő, és alkalmazhatnánk ezeket az új szabályokat az emberi egészségügy területén, és főként ami az antibiotikumokat, antibiotikumok használatát életi. Köszönöm. Köszönjük, Keli képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy örömmel szolgált, hogy ezt a jelentést megszavazhattam, és örömmel tapasztaltam, hogy a parlament többsége támogatta ezt. úgy érzem, hogy az állatorvosok egy nagyon fontos szakma, és főként itt Európában nem kapnak elég elismerést. Pont az állatorvosok azok, akik a nyomon követhetőségét az állat tenyésztésből származó termékeknek garantálják. Azt hiszem, hogy több elismerést érdemelnek, és olyan szabályokat, amelyeket könnyebb betartanaik, ahogy arra jár, úr is rámutatott. Fennáll a veszély, hogy az interneten történő értékesítésben esetleg bizonyos szabályokat kiátszanak éppen ezért a maximális védelmet kell nyújtani, hiszen csodálatosan működő szakma ezt Köszönjük szépen, tovább lépünk a következő jelentésre, ami nem más, mint állásfoglalás az adatvezérelt gazdaságra, Stiller asszony. Uh, Köszönöm szépen, teljes mértékben támogattam ezt az állásfoglalást, az adatközpontú gazdaság irányába, főként a digitális készségek és kompetenciák nagyon fontosak, hiszen a digitális világ lehetőségeit akkor tudják az emberek kihasználni, hogyha rendelkeznek ilyen készségekkel. Ehhez koordinációra van szükség, olyan képzési és oktatási lehetőségeket kell biztosítani az általános iskolától az egyetemig, de beleértve akár a nyugdíjas klubokat is. Ez soha nem volt még hasonlóan fontos. Ilyen fontos, mert ilyen készségek, kompetenciák nélkül a digitális egységes belső piac, által kínált előnyöket nem tudjuk kihasználni, mert pedig ez a gazdasági növekedés és a munkájteremtés kulcsa. A digitális készség kell, hogy legyen minden oktatási képzési erőfeszítésünk központjában. A svéd miniszterelnök szociális Európáról szeretne egy csúcsot szervezni. Én szeretném, hogyha a digitális Európáról is tartanánk egy ilyet, hogy senki sem maradjon le a digitális korszakban. Én is köszönöm, mondja az elnök úr. Mamikins úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, 2020-ra évi 15-20%-kal nő, az áramlóadat mennyiség, 40 zeta byte-ról beszélünk, az minden lakos, a Föld minden lakosánra ez tehát 5200 gigabyte jut majd. Óriási tehát az ebben rejlő lehetőség. Az oktatásban, az egészségügyben óriási lehetőségek rejlenek. Ugyanakkor az embereknek. Akkor csak, hogyha az európai szinten megfelelő befektetésekkel, beruházásokkal ösztönözzük mindezt. Kell úr következik. Igen, köszönöm elnök úr. Nagyon érdekes volt, hogy ebben a jelentésben Volt egy kivétel a szavazó listán. A 26-os módosító indítványra gondolok. Szerintem alapvetően bizonyítékra van szükség a tekintetben, hogy az emberek hogyan szavaztak ez ügyben. Minden jelentés témájában tudnunk kell, hogy hányan, hogyan szavaz, ki hogyan szavazott, ki volt mellette, ki ellene, minden jelentés esetében szerintem a jövőben e, ezt követni kell. Előadóként, újpen raportőrként úgy vélem, hogy remélhetőleg ezen a téren valamit sikerült elérnünk ezzel az új jelentéssel. Köszönöm. A frakciók kérhetik a név szerinti szavazást, vagy sem. Nekem csak nem önt ki akartam kritizálni, elnök úr, mondja Kelly úr, de szerintem ezt végig kellene gondolnunk. Elnök, igen, vannak olyan módosító indítványok, amelyeket érdemes név szerinti szavazással ellenőrizni. Köszönöm. Most pedig folytassuk. Köszönöm szépen. Az állásfoglalási indítványunk következik Eritrával kapcsolatban, posztpisilú szavazatmagyarázatával. Köszönöm, én támogattam ezt az állásfoglalási indítványt. A helyzet Eritrában nagyon tragikus, a világ egyik legszegényebb országáról van szó, amelyben diktatúra uralkodik, és a polgároknak nincsen hozzáférése gyakorlatilag semmilyen állami szolgáltatáshoz, a saját polgárait kínozza a rezsim. Szíria után Eritrából jön a legtöbb menekült újabban Európa felé, ott is civil, vagyis polgárháború van, a tűrhetetlen körülmények elől menekülnek az emberek hogy önnek az állásfoglalásnak lesz-e bármilyen hatása a huntára, hát azt nem tudjuk, de el kell, hogy mondjuk. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Eritrea manapság válságos helyzetben van emberi jogi értelemben, a szólásszabadság tekintetében, az erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében, nincsen gyakorlatilag igazságszolgáltatás, az eritreai nép 18-tól 50 éves koráig mindenki, minden férfi hatköteles, és iszonyúan nagy a menekültek aránya. Eritrea afrikai ország, de ez csak rész igazság. Az EU-nak nem sok ráhatása van az eritreai helyzetre. Képtelenek vagyunk hatni Atmará, Atmarára. A jelenlegi kormány nem nagyon érdekli, hogy Európa mit mond, és rossz a kapcsolata a szomszédországokkal is. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én is támogatom ezt az állásfoglalási indítványt a frakciómmal, a néppárttal közösen. Az eritrei hatóságokat állásfoglalásunk fel, felszólítja, hogy engedje el a politikai fogvatartokat, ö, szüntesse be az emberek erüldözését és teremtsen szociális lakhatást, teremtse meg az oktatáshoz való hozzáférést a gyerekeknek, és állítsa le az országból való elvándorlást. Emberi jogok nélkül nem létezhet jólét, és nagyon súlyos bajok vannak a szólásszabadsággal, a politikai fogvatartottakkal, az igazságszolgáltatással. Nemrégiben egy svédországi eritreai újságírót is letartóztattak, és bírósági eljárás nélkül több hónapja fogva tartják. Köszönöm szépen. Most akkor áttérünk a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról szóló jelentésre. Paszpisi úr a szó ismét. Köszönöm, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést, amely a macedóniai helyzetet foglalja össze, és az ország EU-hoz való közeledéséről szól. Meg kell adnunk az országnak a perspektívát hosszú távon, és Macedónként nagyon örülök annak, hogy az ország komolyan veszi a migránsválság problémáját, míg Görögország képtelen megvédeni az EU határait, Macedónia igen, képes erre. Macedónia tehát ezzel is mutatja, hogy az EU eh, jó partnere, Görögország továbbra is eh, blokkolja a Macedónia csatlakozási folyamatát, csak az elnevezés miatt, már pedig szerintem egy ország EU tagsága nem múlhat a nevén. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a következő felszólalónk. Bosznia-Hercegovina és Törökország nehéz helyzetben vannak a saját társulási eljárásukban, és ugyanez igaz a Firomra. A Görögországgal fennálló feszültségek, ellentmondások és Bulgáriával, ezek nem segítik a tárgyalások előrelendítését. Jelenleg a tárgyalások születelnek. Macedóniában politikai instabilitás van, kiterjedt a korrupció, nem érvényesül a szólásszabadság, és nem látunk előrelépést ezeken a területeken, de magát az ellásfoglást megszavaztam, mert de azt remélem tőle, hogy legalább egy kis előrelépés generálhat. Kelly úr kap szót. Köszönöm szépen. Ismét a szót. A frakciómmal együtt szavazva én is megszavaztam ezt a 70-es módosítót leszámítva, mert úgy gondolom, hogy ö, nem igaz az, hogy ez egy semleges ország. Itt tartózkodtam a szavazástól de a módosítók többségével egyetértek, és egyetértek azzal, hogy Macedóniába be kell tartatni vállalásait, és azt az időtervet, amelyet vállalt, és fenntartható reformokra van szükség a szomszédokkal való megbékélésre ahhoz, hogy pozitív módon ajánlhassuk az EU tárgyalások megkezdését. Az AFET bizottságban, és ugyanezt mondtam el, támogatom a konstruktív politikai párbeszédet különösen a június 16-ai választások tükrében. Köszönjük Makovej asszony kapszót. Köszönöm szépen. Macedónia 2001 óta legnagyobb politikai válságán megy át, a civil társadalom egyre erőteljesebben hallatja a hangját. és szeretné kivenni részét a válság megoldásából. Hagynunk kellene, hogy a macedónok, a macedón polgárok és polgári szervezetek a kezükbe vegyék a kezdeményezést. A bizottság a tanácstól mandátumot kért, hogy elkezdhesse a tárgyalásokat, de Görögország bolykotja miatt, vétója miatt ez eddig meghiúsult a görögöknek is el kellene ismerniük a Macedóniában történt előrelépéseket, különösen azt, hogy a menekült válság kapcsán milyen ö, hatékonyan lépnek föl. Macedóniát az EU felé vezető útján ebben az eltökéltségében támogatni kell. Elnök, köszönöm szépen. Most áttérünk a Montenegróról szóló 2015-es jelentésre. Mamekin úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A, a belső politikák működése problémái ellenére Montenegróval elkezdtük az EU csatlakozási tárgyalásokat egy éve, és ez az ország ebben az évben az egyik legsikeresebb volt. Hát a elkezdték az euróhoz való, euróra való felkészülést, és számos területen, például a jogállamiság területén is előrelépések történtek, talán nem olyan gyorsan, mint azt reméltük, de történtek komoly lépések. Az oktatás reformja is elkezdődött, és nagyra értékelem ezeket a lépéseket. Kelly úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Itt is a frakciómmal együtt szavazva megszavaztam ezt a jelentést. Nem volt nehéz dolgom, mert amit a jelentés kimond, az mind nyilvánvaló. Montenegro fontos part, kereskedelmi partnerünk, és hosszú távon reméljük, hogy egyszer EU-s tag lesz. Számos olyan országban, amely szeretne az EU-ba bekerülni, míg a britek mondjuk éppen kik akarnak kerülni. Látnunk kell azt, hogy Montenegro jelentős előrelépéseket tett a nő jogok érvényesítése, a polgári jogok érvényesítése terén általában. Segítenünk kell Montenegrónak a szegénység további csökkentésében, ami elkezdődött persze már. Makovej asszony kap szót. Montenegró 20 két fejezetet nyitott meg az EU-s tárgyalások során, és ezek közül néhányat már sikerült le is zárni. A terrorizmus elleni, a zsihadizmus elleni küzdelem ö, napirenden van. De a legnagyobb és még nyitott fejezet a korrupció, az igazságszolgáltatás tisztasága, a jelenleg érvényes EU szabályok csak puha elvárásokat fogalmaznak meg, és az országban, sin, országban is büntetlenül zajlik gyakorlatilag a korrupció. A vagyonok lefoglalása, elsikkasztása. A jelenlegi jogalkotás túl engedékeny, gyakorlatilag értelme visszafogó ereje nincs. Ennél sokkal konkrétabb jogszabályokra lenne szükség és végrehajtásukra bírósági ítéletekre, börtönbüntetésekre, ahhoz, hogy a szervezet bűnözést, a pénzmosást vissza lehessen szorítani. Ez nagyon nagy eltökéltségre lesz szükség és kitartásra. Köszönjük. Most áttérünk Gáltyéri úr jelentésére Bankuni úrról. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy 2012-ben a válságra reagálva új szabályokat vezettünk be az Európai Unióban a bank ágazatra vonatkozóan. A felügyelet átkerült a nemzeti szintről, szintről a szupranacionális szintre. Én üdvözlöm ezeket a lépéseket, amelyeket akkor megtettünk. Azt szeretném, hogyha a bankágazaton belül a strukturális reformokat is felgyorsítanánk, ezáltal ellenállóbbá téve az ágazatot a jövőbeni válságokkal szemben. Különösen a nagy bankok esetében van erre szükség. Úgy hiszem, hogy mind a betétesek, mind az ügyfelek általában hasznát látják majd ennek, hiszen garanciákat kell kialakítani, és kompenzációra kerül sor függetlenül az adott bank földrajzi helyzetétől, elhelyezkedésétől. Takula képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentésre nemmel szavaztam, ugyanis az az érzésem, hogy itt Európában viszonylag jól boldogultunk, ami a bankágazatot illeti, lehet, hogy túl jól. Végül az ügyfelek fizették meg az árát annak, hogy a bankok nem jártak el körültekintően. A bankunió révén az Európai Unió egyfajta adósságunióvá alakul át, az adósságot fogjuk közösségivé tenni, közösségi szintre emelni, én ezt ellenzem. Én az Európai Unió mellett állok ki, szeretném, hogy az Európai Unió a jövőben független államok közösségeként haladna tovább az integráció útján, de az ilyen lépéseket mindenképpen ellen, ellenzem, a bankágazatot szilárd alapokon kell megtartani, és nem szabad itt közösségivé tenni a kockázatokat és az adósságot. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kelly képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr szeretném elmondani, hogy nagyon jól elnököl, nagyon hatékonyan elnököl ma, és hát néha egy kis humorral is fűszerezi a munkánkat. De hát, ha a bankágazatról van szó, akkor nem igazán vicces ez a történet, amelynek tanúi lehetünk, különös tekintettel a gazdasági és, monetá- és pénzügyi válságra. Különösen a hazámra igaz ez. Most nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió bankok felügyeletében élre tör, stresszteszteket vezettünk be, és egyebeket, az Európai Unió egészére vonatkozó szabályokat fogadtunk el. Egy olyan kis országban, mint Írország, nagyon könnyen elharapózhatnak a különböző visszaélések. Most itt a lehetőség, hogy igazi Európai Unió teremtsünk a bankágazatban is, hatékonyá tegyük a bankok működését, és megakadályozzuk, hogy az adófizetőknek kelljen megfizetniük azt, hogy bank elbukik. Minden banknak egyébként meg kell tenni a kötelességét, be kell tartani a szabályokat, Európai Unió szerte, és a szabályoknak a mind a 28 tagállamban érvényesnek kell lenniük. Köszönöm. Köszönöm szépen, kétszer is köszönöm. Anemánsz képviselő. Kedves kollégák! A pénzügyi válság, amely 2007 óta sújtja a nyugati világot, azt eredményezte, hogy a politikusok most a kockázat teljes megszüntetését kívánják elérni a tőke tartalékok növelésével, de úgy tűnik az Európai Unió vissza is él a helyzettel, és túllő a célon. Miközben egységesíteni akar mindent és mindenkit. Egy olyan bankuniót kíván bevezetni az EU, amely betét garanciával párosul, de így egyfajta transferunió jön létre észak-déli irányban. Ugyanúgy, ahogy az euró esetében, úgy itt is egy zsákutcába manővereztük magunkat, éppen ezért nem szavaztam a Gualtieri jelentésre. Köszönöm szépen, mondja Grappini képviselő. Úgy gondolom, hogy szükség van egy bankunióra, és a bankunió a beruházások szempontjából kulcs szerepet játszik majd, főként ami a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférését illeti. Úgy gondolom, hogy szükség van az egységes felügyeleti mechanizmusra, jó minőségű felügyeletre van szükség. Nyilvánvalóan nem szabad eltúlozni a prudenciális lépéseket, és nem szabad az ügyfelekre és főként a KKV-kre átruházni az összes kockázatot. Fontos, hogy a KKV-k megfelelő finanszírozáshoz férjenek hozzá, máskülönben lelassítjuk a kutatást és az innovációt. Igennel szavaztam és nagyon örülök, hogy a bizottságra is megfelelő felelősség hárul az új szabályok révén. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Az ülésnek most vége van, legalábbis három óráig, akkor folytatjuk a munkát.